Good morning, everybody. Szép napot kívánok mindenkinek, mondja az elnök asszony, és felkér mindenkit, hogy foglaljon helyet. I know it's very emotional. Tudom, hogy mindenkinek nagy örömet okoz a nyári szünet után, a nyári szabadság után újra találkozni, de kérem, Mindenki foglalja el helyét. Nagyon komoly témát tárgyalunk ma meg a napi rendünkön. Kérem újra önöket, hogy foglaljanak helyet, és meg is nyitom a regi rendkívüli ülését ma, szeptember harmadikán. Minnyáján tudják a regi szakbizottság tagjai, mi is van a napi rendünk tervezetén, vannak-e javaslatok, esetleg, ha nem, akkor így módon elfogadjuk a napi rendünket. Az elnök közleményei között egyetlen közleménnyel szolgálnék, Üdvözlök mindenkit! Remélem nagyon sikeres lesz a mai ülésünken is, és az őszi-téli időszakunkban is. Egészséget, jó erőt kívánok mindenkinek a kiváló munkájához. Igazi öröm, hogy szakbizottságunkban együtt dolgozhatunk, és kérem, hogy ilyen környezetben, ilyen munkakedvel dolgozzunk a következő időszakban is. Ennyit szerettem volna bejelenteni. A negyedik pont a főpontja a mai rendünknek. Minnyáján tudják, milyen gazdasági nehézségekkel küzd Görögország. Azzal a megállapodással is minnyáján megismerkedtek, amelyek július 12-én, 13-án születtek az európai csúcson. A bizottság egy jogalkotási javaslatot fogadott el, annak érdekében, hogy rendkívüli intézkedésekkel lehessen segíteni Görögországot. A biztos asszony körünkben van, köszönöm, hogy itt van ön közöttünk ma, ellátogatott hozzánk, hogy a javaslatról szóljon. Én nem szeretnék részletekbe menően magáról a bizottsági jog, ö, jogalkotási, java, vagyis ö, magáról a ö, javaslatról szóljak, viszont néhány szót engedjenek meg magáról a parlamenti eljárásról. Formálisan az európai parlamenti eljárás akkor veszi kezdetét, amikor az elnök a javaslatot a bizottságtól megkapja, és erről bejelentést tesz szeptember 7-én a plenárison. Valószínű a regi szakbizottságot fogja felelős szakbizottságként kijelölni, a költségvetés, foglalkoztatási és a halászati szakbizottságot véleményezésre kérve föl a régiók bizottságát és az EGSB-t is konzultációs joggal ö, ruházta fel a Lisszaboni szerződés, és szeptember végéig kell a véleményeket megalkotni. A, en, ezen ö, részletek meg tárgyalása kezdeti szinten már megtörtént a tanács, a munkát a javaslattal kapcsolatban elkezdte. A strukturális akciók eh, munkacsoportja július 24-én már megtárgyalta a kérdést, holnap, majd pedig szeptember 11-én folytatja a munkát. A koordinátorok ma délelőtt már összeültek, hogy az E, ahogyan lehetséges regi szakbizottságban alkalmazandó eljárásokról tárgyaljanak. A mai ülésünk végén röviden összefoglalom majd a koordinátorok által hozott döntést, de mindenek előtt szeretném még egyszer meleg szívvel üdvözölni Kretu regionális biztosasszonyt, és az ő előadását követően a koordinátoroknak és a tagoknak adjuk meg a szót. Szeretnénk, hogyha minél jobban szervezett munkát végeznénk, ezért időkorlátokkal kell a megjegyzéseit a tagságunknak megtennie, annak érdekében, hogy mindenki, aki szeretne a vitában, eszmecserében részt venni, azt megtehesse. Kretu asszony, őné a szó. Tisztelt eh, Regi szakbizottsági elnök asszony, Tisztelt eh, tagság, kedves kollégák, eh, szép napot kívánok Önöknek, és nagy öröm számomra, hogy a Regi Szakbizottságba visszatérhettem. Nagyon köszönöm először is, hogy úgy döntöttek, hogy ezt a rendkívüli ülést eh, összehívják, hogy a bizottság javaslatát a CPR módosításáról megtárgyalják a görög rendkívüli intézkedések témájában. Rendkívüli intézkedésekről vannak, hiszen egyedi a helyzet Görögországban. Úgy látjuk a bizottság részéről, hogy az idő az a fontos pont, amelyen keresztül valóban segíthetjük drámai helyzetében, pénzügyi válság helyzetében Görögországot nyár előtt már ellátogattam Görögországba, a görög régiókba, szíven ötött, mennyire bátran, hősiesen lépnek föl a görög nép, tagjai, és valóban a segítségünkkel lehet azt a lendületet megadni, amelynek hála kilábolhatnak a helyzetből. A bizottság így úgy döntött, hogy amilyen gyorsan lehet a CPR módosítására kerül sor. Súlyos a válság, és komoly, méreható likviditási problémák léptek föl, óriási kihívással kell megküzdenie Görögországnak a sajátos helyzetben, munkahelyteremtés, növekedés segítésére. Mind pénzügyi segítséget, mind technikai segítséget kívánunk nyújtani, és így az új fejezet a görögországi munkahelyteremtésben és növekedésben című közleményt fogadtuk el még július 17-én az EU költségvetés alapjaiból új lendületet, új fejezetet nyithatunk a görögországi munkahelyteremtésben és növekedésben. Július 12-én az európai csúcson a stabilitási mechanizmusnak hála a fenntarthatóság, pénzügyi stabilitás, stabil befektetői klíma kialakítása érdekében a görög népet kívánja segíteni. Szóra sem érdemes azt elmondanunk, hogy mennyire reformokra van szükség. 86 milliárd euróról van szó az elkövetkező három évben. Jobban kell beruházni, a vállalkozási környezetet is javítani kell, fenntarthatóvá kell tenni a görög gazdaságot, és hát ezek a reformok szükségesek, de nem elégségesek komoly beruházásokra van szükség a görög gazdaságban. Persze nem csak pénzt kell költenünk, hanem bölcsen kell költekeznünk. És az európai források ezért igen fontosak, rendelkezésre állnak, de biztosítanunk kell azt is, hogy a terepen oly gyorsan lehessen felhasználnom azokat, amennyire csak lehet. Ezért Július 17-én egy javaslatot fogadott el a bizottság, a CPR módosításáról, amely súlyos likviditási problémákat, növekedés élénkítést céloz meg a jelenlegi 14-20-as időszakra vonatkozik. Itt a forrásokat előreütemezve likviditási nehézségeket kíván orvosolni. Olyan intézkedésekre is kitér a bizottság javaslata, amely a 2007-13-as programot érinti, hadd beszéljünk most konkrét időszakról, a tízőszakban a bizottság azt javasolja, hogy növeljük meg a kiegészítő kezdeti erőfinanszírozást 3,5%-kal az ERFA-ból, a különböző alapokból, valamint az Európai Tengerügyi Alapból is. Ezen további előfinanszírozás 1 milliárd eurót fog két éves időintervallumban biztosítani, 500 millió 2015-ben és 500 millió 2016-ban. Ennek hála több projektet lehet útjára piacra bocsátani minél gyorsabban. Ez a további kiegészítő eh, előfinanszírozási szükséglet eh, tehát eh, kifizetési kérelmekkel kell kérni 2016. december 31-ig. 2007-13-as időszakban azt javasoljuk először is, hogy hamar szabadítsuk fel azt az 5%-ot, amely még az EU kifizetésekből ben van tartva, természetesen, míg a program le nem záródik. Másrészt pedig teljesen szeretnénk megszüntetni a társfinanszírozást, így a 100%-os társfinanszírozási rátát alkalmazva azonnali további likviditással rendelkezhetnek 2015-ben, ez 500 millió lenne 2015-ben, 2016-ban szintén 500 millióról van szó, euróban természetesen. A görög költségvetést érintő pénzösszegekről van szó, várnak ugye a társfinanszírozásra bent lévő összegek, megtakarítások ezek a költségvetésben, tehát csak mozgosítani kell ezeket. Hölgyeim és uraim, a teljes végrehajtása 2007-13-as időszakban egyelőre blokkolva vannak, mozgósítani kell azokat. Alapvető fontossággal bír, hogy az összegek eljuthassanak a kedvezményezettekhez minél hamarabb, és ö, ö, átlátható pénzügyi ö, irányítás mellett történjen mindez. A CPR módosítását igényle mindez a görög hatóságoknak, pedig egyfajta ringfencing mechanizmust, felpántikázó mechanizmust kell alkalmazniuk, a, ezen időszakban, és csak és kizárólag a, a kedvezményezettek e, kifizetéseit érinti ez. Augusztus 13-ban a szakminiszterek a mechanizmus e, beindításáról tárgyaltak. Fontos az intézkedés végrehajtása annak érdekében, hogy 2016 e, végéig ez megtörténhessen, 2007-13-as végső végrehajtási jelentésben is megjelenik majd mindez. A költségvetési kihatásokkal kapcsolatban az MFF-re nem lesznek a plafonértékekre kihatásai, költség, a kötelezettségvállalások és kifizetések szintjén sem. 2015-ben az előre ütemezést, azt az időközi kifizetések 2014 20-as programozásából lehet megoldani. 2016-ban pedig a bizottság majd megvizsgálja a tagállami előrejelzéseket, költségvetési helyzetet, a végrehajtás szempontjából. A bizottság majd, amikor elvégzi ezt a tanulmányt, azután azt is megvizsgálja, hogy költségvetés kiigazításra szükség lesz-e 2016-ban. Remélem, hölgyeim és uraim, hogy egyetértünk abban, hogy rendkívül jótékony hatással lesznek ezek az intézkedések a gazdasági helyzetre a Görögországban, és természetesen a legjobb felhasználást fogjuk vizsgálni. A adhok találkozókra a terepen sorra, sort kerítünk, és természetesen a görög hatóságoknak jelentéstételi kötelezettsége is van. Biztosítanunk kell, hogy a, mm, valóban célirányosan használják fel a beruházások finanszírozására mindezt. Egy példával hadd éljek azzal kapcsolatban, hogyan biztosítjuk a felhasználást a kelet-makedóniai, illetve trákiai regionális fejlesztési hatósággal együtt működve az európai előkészítő intézkedések keretében egy szakstratégiát dolgoztunk ki, a magas potenciált nyújtott területeket előtérbe helyezve, például a bortermelés fellendítése érdekében. Az alapjaink jelentősen hozzájárultak a görög gazdaság megerősítéséhez, a társadalmi, illetve a területi kohézió növeléséhez. Most, amikor a különböző problémák Görögországot is sújtják, nagyon fontos, hogy minél előbb elfogadjuk a bizottság javaslatát és a likviditási program hatékonyan működhessen Görögország érdekében. Az Európai Parlamentre, illetve a tanácsra vár, hogy elfogadják ezeket a jogszabályváltozásokat. Meglátásunk szerint létfontosságú, hogy időben lépjünk, és elfogadjuk a javaslatot, különösen, hogy közeleg a határidő a 2007-13-as programok lezárására, és ez a reálgazdaságra óriási hatással jár majd biztos vagyok benne, hogy önök is egyetértenek, hogy ez egy sürgős kérdés. A tanács pedig különleges sebességre kapcsolva kész elfogadni a jogszabály változást, úgyhogy az önök támogatására is számítok. Köszönöm szépen a figyelmüket, várom a kérdéseket, észrevételeket, és ahogyan említettem, nagy örömmel várom, hogy a második fél évben a bizottság, illetve a regi szakbizottság együttműködése további kiváló eredményeket hozzon. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, biztos asszony. Most az eszmecserével, illetve kérdésekkel folytatjuk. Elsőként a koordinátorokat meghallgatva, akiket arra kérek, hogy három percre korlátozzák a hozzászólásokat. Rendben, akkor belekezdek. Köszönöm szépen a rendkívüli ülés lehetőségét, tehát a tájékoztatást valamennyien azt gondolom tisztában vagyunk a görögországi helyzettel, illetve a tanács döntésével is. Arra összpontosítanak, hogy mi a mi szerepünk, hiszen a Regi Szakbizottság a plenárison történő szavazást készíti elő, illetve már elő is készítettük. Én úgy látom, hogy az Európai Parlament álláspontjának a kialakítása nem ütközhet akadályba. Olyan minőségi információkat kaptunk, például öntől most, ha a társfinanszírozást megszüntetnénk, akkor nem csökken a görög oldalon a beruházások mértéke, tehát ez azt jelenti, hogy nem is 100%, hanem 105% várható, hiszen a görög regionális politikát ez nem változtatná meg. A tanács rengeteg kérdést kapott, az előkészületek során, és az előkészítő kérdésekre az Európai Bizottság írásbeli választ is adott. Úgyhogy még ezen a héten, illetve jövő héten amúgy is megkerestük volna önöket, hogy az Európai Bizottság válaszai valóban papírra kerülhessenek, mert tudják, hogy hogy szokott ez lenni. Én úgy érzem, hogy megszülethet egy csodálatosnak tűnő döntés, amely politikailag nagyon helyesnek tűnik, garantálja Görögország helyzetét legalábbis átmenetileg. És reméljük, hogy minden jól alakul majd. Végül rengeteg forrás átfolyik oda, és a bankoknál landol, nem a reálgazdaságban. Ez az eddigi tapasztalat. Mi vagyunk a legnagyobb beruházási forrás biztosító. És szeretnénk látni ennek alapján, hogy mennyi jut el a kedvezményezettekhez. És öntől azt hallottuk, hogy arra számítanak, hogy eljut a pénz a kedvezményezettekhez. A több tagunk is azt jelezte vissza, a szabadságról visszatérve, hogy szeretnénk fenntartani a jogot a módosításra. Tehát nem mondhatjuk előre, hogy itt nem lesz módosítás. Nem tudjuk, hogy a tanács például nem akar-e módosítani. Miért mondanánk le a magunk jogáról erre? Az utóbbi év tanulságot levonva, amikor a parlamentnek, illetve az intézményeknek felül kellett vizsgálniuk a szabályaikat, bennünket partvonalra szorítottak tehát nem mondhatunk előre le a, az előjogainkról. Úgyhogy nem szabad, hogy az információk kicsúszanak a kezünkből. Ez a néppárti tagokat ö, nem tenni elégedetté. A mi preferenciánk az lenne, hogy normál, rendes eljárás keretében történjön ez, hiszen a regi ö, szakbizottság ülései közül néhányat kihagytunk a nyári szünet előtt mert nem volt semmi a napi rendem. Most meg rendkívülést tartunk, illetve lehet még rendkívülit tartani, anélkül, hogy a tagjaink érdekei csorbolnának. Tehát legyen kellő idő kidolgozni a javaslatra, két-három hónap alatt ezt meg tudnánk tenni. Hogyha a parlament nem rugalmasabb, hogyha a képviselők nem rugalmasabbak, akkor azt gondolom, hogy nem teszünk eleget a kötelezettségeinknek. Tehát én azt javasolnám, hogy a regi szakbizottsága a rendes eljárás keretében egy színvonalas vitában, és ne csak a levegőből kapott információk alapján dolgozza ki az álláspontját. Elnök, Van új, nekem kell válaszolnom. Áprilisban hagytunk ki egy regi szakbizottsági ülést, és nagyon messze állt volna annak a témája a mai rendkívüli ülés témájától mindent megteszünk együtt annak érdekében, hogy a szakbizottság munkája színvonalasabbá váljon az Európai Parlament egészét tekintve. Hiszen minden szakbizottság a jelen ciklusban különböző nehézségekkel szembesületéren. Tehát ne keverjük össze azért a dolgokat, összpontosítsunk a jelenlegi aktuális előttünk lévő problémára, hiszen ezt kell megoldanunk a mai napon, ezt kell megvitatnunk. Krél asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy mindannyian pontosan tudjuk, hogy egy rendkívül kivételes helyzetben vagyunk. És most, Hogy rendkívül kivételes helyzetben vagyunk, és szeretnék külön kifejezetten köszönetet mondani a bizottságnak, hogy július 12 és 13-át követően gyorsan reagált, és egy javaslatot tett le az asztalra. Az én felfogásom szerint ma is dönthetünk, semmi ellenvetésünk nincs ezzel szemben, de természetesen ilyen gyorsan nem tudunk lépni, ez is világos. Szerintem a parlamentnek kötelezettsége, hogy minél előbb és minél egyszerűbben segítséget nyújtson Görögországnak. A parlament már erről igen terjedelmesen vitatkozott, hogy hogyan lépjünk, milyen megközelítést alkalmazunk. A mi véleményünk az, hogy beruházni kell, annak érdekében, hogy a görög gazdaság ismét talpra álljon, és ehhez segítséget kell nyújtanunk. Munkahelyeket kell teremteni, a szociális biztonságot meg kell teremteni. A parlamentben nem ellenezhetünk egy gyors, egyszerűsített eljárás, hiszen ez indíthatja be a dolgokat. Természetesen fel lehet tenni kérdéseket, és a tagállamok is rákérdezhet az áttekinthetőségre, átláthatóságra, de azt hiszem, hogy itt a az általános előírásokra vonatkozó rendelet módosítása nem jár pluszköltségekkel, ez költség szempontjából semleges, ugyanakkor viszont, ha útjára akarjuk bocsátani a folyamatokat Görögországban, akkor mindenféleképpen szükségünk van azon források felszabadítására, amit egyébként is elkülönítettünk, illetve előirányoztunk erre a célra, és ezeket minél előbb rendelkezésre kell bocsátani. Tehát szerintem, illetve a frakcióm véleménye szerint itt nagyon sok vitatkozni való nincsen. Szerintem a parlament az egyszerűsített eljárást kell, hogy elfogadjon véleményem szerint tehát egy rendkívüli helyzet előtt állunk, és e, ez indokolja a rendkívüli eszközök bevetését annak érdekében, hogy a források folyosítása minél előbb megtörténhessen. Már többször tapasztaltuk, hogy a parlament jó szándéka ellenére a tanács azonban húzta az időt, éppen ezért mindkét intézménynek meg kell ragadnia ezt a lehetőséget, hogy Görögország számára ezeket a forrásokat biztosítani tudjuk. Köszönöm. Thank you. Thank Köszönöm szépen, Krél asszony. Nem látok ECRS képviselőket jelenleg. De van, van itt az ECR részéről valaki. Elnézést, Mária úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem vagyok szakbizottsági tag, de ennek ellenére szeretnék felvetni egy-két problémás kérdést, illetve észrevételt. Köszöntöm biztos asszonyt a szakbizottsági ülésen, és a következőt szeretném elmondani. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek figyelembe kellene vennie a Görögországgal kapcsolatos memorandumot is, hiszen az utóbbi évben 240 milliárd eurót kapott Görögország, másfél millió a munkanélküliek száma, és nagyon sokan a szegénységi küszöb alatt tengődnek. A pénz döntő többsége arra szolgál, hogy a jegybanki kötvényeket törleszék, amelyeket egyébként 40%-on értékesítették. Tehát a cél az, hogy a valutalapnak visszafizessék a diszkontált forrásokat. És azt gondolom, hogy ezt is figyelembe kell venni. Mert ez nem csak egy olyan program, ami népellenes, hanem egy olyan megszorító program, amely a nyugdíjrendszert is megterheli, és nem Görögországot segíti, hanem Drági úr eh, kötvényeinek a törlesztését, amelyek 60%-os eh, törlesztési arányon eh, törlesztődhetnek. Aztán a következő, a észrevételem a tanács döntésére vonatkozik, az ESPA alkalmazására, illetve a közösségi programokra, a memorandum végrehajtására. Minden tagállam jogosult a struktúrás alapokból forrásokra. Görögországtól eltekintve semmik másik tagállamnak nem kötik ezt valamiféle memorandum végrehajtásához. Ez egy tévedés, ez egy hiba. Tovább lépve a harmadik észrevételemre, valóban úgy van, és többször elmondtam korábbi üléseken, nem csak Görögországra érvényes ez, hanem a memorandum által érintett más országokra is. Elmondtam, hogy a társfinanszírozási mechanizmuson változtatni kell, mert amikor a támogatási memorandum, illetve a program végrehajtása merül fel, nem csak nálunk, akkor az egyik előírás a deficit csökkentése. És ez a közkiadások visszafogásához kapcsolódik. Hogyha kevesebb forrása van egy országnak, akkor kevesebbet tud beruházni. Tehát gyakorlatilag elveszik a tagállam kezéből a lehetőséget, hogy társfinanszírozni tudja a, az európai programokat. Tehát olyan pénz érkezik az EU-tól, amely feltételhez van kötve, társfinanszírozni kell, aminek viszont nincs forrása. Miért? Mert a trojka olyan feltételeket írt elő, hogy ne legyen. Tehát én azt mondanám az Európai Bizottságnak, sőt az előző bizottságnak is üzenem, mindjárt befejezem elnök asszony a hozzászólásomat. Akkor, amikor társfinanszírozásról beszélünk, akkor ezt a rendszert régen át kellett volna alakítani, nem csak Görögországra nézve, hanem más országok szempontjából is. És az Európai Parlament most szükséges lenne, hogy elfogadja ezt a javaslatot, hogyha a közösségi programokat végre akarjuk hajtani. Köszönöm szépen. Thank you. Thank Köszönöm. Jakob Csicsúr, az ALDE frakció részéről a következő. Tisztelt elnökasszony, tisztelt biztosasszony, nagyon köszönöm, hogy itt van ma a szakbizottságunk ülésén. Mindig nagy örömmel tartunk eszmecserét önnel. Fontos időszakot élünk, és létfontosságú, hogy ön itt van most ebben a körben. És a vita során el tudjuk mondani azokat az érveket, amelyek meggyőződésünk szerint a görögök és Görögország ügyét segítik. Az ALDE úgy határozott, hogy egyszerűsített eljárásban módosítások nélkül kellene elfogadni a javaslatot, hogy be tudjuk tartani az összes vonatkozó határidőt. És, és hogy megmutassuk, hogy az Európai Parlament kész megfelelni a kihívásnak, és lehetőséget biztosítani a görög fejlődéshez. ami az alapokból a Görögország számára felhasználható forrás lenne, az konkrét beruházásokra, projektek végrehajtására szolgál. És új fejlesztéseket szolgál elméletben. Tehát nem azt célozza, hogy tisztelt kollégám említette az imént, tehát ez a forrás nem Drági úr vagy a bankok jólétét szolgálja, hanem görög beruházásokat szolgál, és ez a görögök érdekében áll. Ezért támogatjuk. A 6 milliárdot Drági úr kifizetésére fogják felhasználni. Nem a strukturális alapok beruházásaira. Elnök asszony. Máriász úr, elnézést kérek, ez a bekiabálást nem elfogadhatom, mert folytassuk a vitát a megszokott mederben. Eh, Jakub Csicsó, ismét öné a szó. Mikrofont kérünk. Tisztelt eh, képviselőtársam, Mária úr nyilván nem értette meg az általam elmondottakat, majd barátságosan egy kávé mellett megbeszéljük ezt a témát. Tehát ott tartottam, hogy ez megfelelő időszak a parlament számára, hogy ezt a döntést meg tudjuk hozni. És ez szolidaritásunk kimutatását is lehetővé teszi, illetve hogy segítsük Görögországot. Az ALDE nem fogadja a kitörő lelkesedéssel a javaslatot természetesen, de ugyanakkor lehetőség van a konkrét döntés meghozatalára, ezért is támogatjuk. Tehát ismétlem, hogy egyszerűsített eljárásban szeretnénk meghozni a döntést módosítások nélkül, és a többi frakciótól is hasonló szolidaritásra számítanék Görögország mellett elnök. Omázsi úr, öné a szó. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen. Biztos asszony, önnek is köszönöm, hogy itt van a szakbizottság ülésen, és én is hangsúlyozni szeretném, hogy az Európai Bizottság az Európai Tanács határozatát tétovan hajtotta eddig végre, és ezért fontos, hogy az Európai Parlament is reagáljon végre a kihívásra, és végrehajtsa azokat a központi elemeket, amelyeket én létfontosságonak és sürgősnek látok. Tehát itt egy sürgős helyzettel állunk szemben, és ezt mérlegelnie kell szakbizottságunknak. Mitől sürgős a helyzet? Egész egyszerűen attól, hogy amennyiben Görögország egészen gyorsan nem léptet életbe különböző operatív intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2007-13-as forrásokat lezárja, két milliárd eurónyi forrást veszíthet. És valamennyien tudjuk, hogy Görögországnak égetően nagy szüksége van likvid forrásokra, és valamennyien ismerjük a helyzetet. Önök úgy gondolják-e, hogy az európai ö, intézmények egyetértenének-e azzal, illetve a görög részről mekkora lelkesedés fogadná azt, hogy két milliárd forrást elveszítenek. Tehát ezért fontos, hogy az mivel megvannak a feltételek, különleges intézkedést kellene elfogadni és végrehajtani az erre megfelelő eljárásban. Ezért a mi frakciónk támogatja az egyszerűsített eljárást módosítások nélkül. Mert különleges intézkedésként, ami a lényeget illeti, és alapvetően az önök rendelt javaslat is ezt célozza. És ahogyan biztos asszony is említette, ráadásul költségvetésileg semleges ez a javaslat, tehát semmibe sem kerül az Európai Unió költségvetése szempontjából. Tehát én feltételezem, hogy sikerült az Egyesült Baloldal, illetve az Északi Zöldek frakciójának a az állásfoglalását világosá tennem, a vonatkozó szabály értelmében szeretnék eljárni Köszönöm szépen. Elnök asszony, és üdvözlöm a biztos asszonyt. A zöldek üdvözlik az előterjesztett csomagot. Abban egyetértünk mindannyian, hogy rendkívüli, és nyilván ezzel a csomaggal nem mondjuk meg Görögország összes problémáját. Minden esetre komoly hozzájárulást jelent a beruházások felendítéséhez és az elmúlt években már ezek az alapok igen komoly segítséget jelentettek Görögország számára. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minél előbb, minél gyorsabban rendelkezésre bocsássunk forrásokat a már meglévő projektek finanszírozásához Görögországban. Ez rendkívül fontos a projektek megvalósításához egyetértünk abban is, hogy ez nem egy friss pénz, ez talán nem túl sok, de minden esetre azt hiszem, hogy nem ez a mostani helyzet, hogy erről vitatkozunk. Ez a hozzájárulás mindenféleképpen fontos, az időtényező is rendkívül fontos, éppen ezért gyorsan kell lépnünk, és az egyszerűsített eljárást alkalmazni mert egyébként a javaslatnak nem sok értelme van. A parlamentnek is e tekintetben megvan a felelőssége, hogy minél gyorsabban lépjünk, és én köszönöm, hogy a bizottság is ilyen gyorsan előterjesztette a javaslatot. Szerintem az egyetlen járható, járható út az egyszerűsített eljárás, minden egyéb felelőtlenség lenne. Köszönöm szépen, Demátó asszony. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, hogy kifejtette a rendelet módosításának indokait. Mindenféleképpen mi arra számítunk, hogy a finanszírozás a 2015 évet követő időszakban emelkedni fog. Mindenféleképpen nagyobb rugalmasságra van szükség Görögország esetében, és sajnálattal nyugtázzuk, hogy az eddig foganatosított intézkedések komoly tereket rottak Görögországra, viszont a mi felelősünk az, hogy ne szabjunk gátat a kifizetéseknek. Ami a kohéziós politikát illeti, figyelembe kell vennünk, hogy Görögország nagyon sok forrást tud felhasználni. Én szeretném biztosítani minden képviselő társamat arról, hogy itt nem a költségvetés módosításáról van szó, hanem pusztán arról, hogy a kifizetéseket valóban folyósítsuk, amelyeket egyébként a az MFF keretében már eddig elfogadtunk, tehát különösebb költségvetési módosításra nincs szükség, éppen ezért mi is támogatjuk a módosítások nélküli egyszerűsített eljárást. Elnök, köszönöm szépen. Bruan úr, kíván -e szólni a frakciója nevében? Oui, merci, madame la présidente. Igen, köszönöm, elnök asszony. Számunkra is magától értetődik a, a parlament és a bizottság is valahol úgy viselkedik Görögországgal, mintha ő lenne a ö, piromán ö, Hát hihetetlen, hogy ez így van. A, már a társ finanszírozása 5%-osan sincs lehetőség görög részre. Itt egyszerre mi vagyunk a, a pirománok, és mi vagyunk maguk a tűzoltók is, hiszen Juncker elnök a bizottság részéről egyik kezével ad másikkal visszavesz. És sajnos ez az intézkedés sem hozza majd meg a várt változást. Szinte fulladozik Görögország a, a gazdasági válságban. Egy gazdasági fellendítő csomaghoz, az elvérző ország megsegítéséhez elégtelen ez a segítség akkor elégtelen, amikor a különböző szakbizottsági vitákban is arról beszélünk, hogy az adósságot szanálni kell. Hogyan lehet mindezt megtenni? azokat a 2015-ös 20 milliárdos még megfizetendő összegeket kellene behajtanunk, ahol az 1 milliárdon is még most vitázunk, és felül is aggódunk, hogy valahol Pandora szelencéjét nyitjuk meg mindezzel, mert számos tagállam majd szintén ilyen egyedi, rendkívüli segítséget kér majd 90-100%-os társfinanszározással, úgyhogy a valós problémára nem jelent megoldást mindez. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig a rendes tagok hozzászólásai következnek, eh, akik jelezték, hogy részt kívánnak venni a vitában. Bank Lopez kolléga, illetve Mrs. Pirak az első. Köszönöm, elnök asszony. Minden kollégának köszönet. A bizottság egy kivételes javaslattal élt az országunkra vonatkozóan, annak érdekében, hogy meg tudjuk kezdeni azt a nehéz utat bejárni, amit a csomag jelent. Megfelelő intézményes segítség a likviditást fel tudja lendíteni, amire már jó ideje szükség van 3,5 milliárd euró rögtön rendelkezésre állna a korábbi programozási időszak keretében, illetve az új programozási időszak keretében. Szeptember 20-án választásokra kerül sor Görögországban, és a két fő párt, az új demokrácia és a Syriza gyakorlatilag fejfej mellett áll a közvéleménykutatások szerint. A mi pártunk az új demokrácia elkötelezett a strukturális reformok mellett, és szeretnénk, hogyha lehetőségünk lenne a gazdaság helyreállítására mindenféle késedelem nélkül. Tudom, hogy más tagállamoknak is vannak igényeik, de ma azt hiszem, hogy a görög problémán, problémát kell kezelnünk. Ez lehetőséget teremtene, hogy Görögország minél előbb segítséghez jusson. Elnök, köszönöm szépen. Elfelejtettem megemlíteni, hogy a tagok hozzászólásai két percre vannak korlátozva. Köszönöm szépen az előbb szóló asszonynak, hogy ezt tartotta. Köszönöm szépen. Én most az eljárásról nem kívánok szólni, ugyanis a koordinátorok már elmagyarázták, kifejtették a frakciók álláspontját, és ezzel egyetértek. Röviden szeretnék szólni arról a kérdésről, hogy nagyon gyakran kerülünk olyan helyzetbe, hogy a társfinanszírozáson módosítanunk kell válsághelyzetekben a kohéziós politika keretében. És szerintem egy strukturáltabb megközelítésre van szükség, ha ilyen igény felmerül, hogy a beruházások tovább folytatódhassanak. De jó lenne, ha nem kéne minden egyes alkalommal változtatni a szabályokon, ugyanis meglehetősen nehez, nehézkessé válik a társfinanszírozás a tagállamokban, hogyha valamilyen válsághelyzet adódik. Ugyanis egy ilyen válsághelyzetben nem a folyó kiadásokon faragnak le, hanem a beruházásokat állítják le. Tehát mindenféleképpen úgy kéne eljárnunk, hogy a beruházások folytonosságát tiszteletben tartsuk, úgy természetesen, hogy a folyó kiadások csökkentésére se kerüljön sor. A hiány számításoknál tisztában kell lennünk azzal, hogyha nem változtatunk a struktúrán, illetve költségvetési hatásokon, mármint az európai költségvetésre gondolok, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a nehéz helyzetben lévő országokban a beruházások gyakorlatilag megszűnnek, és ezzel még inkább nehezebbé válik a gazdasági helyreállítás. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, és én igazából egyre kevésbé érzem, hogy mi történik Görögországban, illetve hogy a görögök hogy élnek. Nálunk Bulgáriában sem sokkal jobb a helyzet. Biztos vagyok benne, hogy a görögöknek szükségük van az Európai Unió segítségére, a parlament mindig is a szolidaritásról tett tanúbizonyságot, mindig is támogatta azt, hogy minél gyorsabb segítséget nyújtsunk az a különböző alapok keretében. És miután a parlament mindig is nagyon aktív szerepet játszott az ilyen folyamatokban és eljárásokban. Most is aktívnak kell lennünk, és ugyanakkor ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy legalább kifejtsük a véleményünket, és ragaszkodjunk ahhoz a jogunkhoz, hogy bizonyos kérdéseket intézzünk a bizottsághoz a folyamat során. Természetesen gyorsan kell lépnünk. Mi vagyunk az első szakbizottság, amely eh, megszavazta az eh, strukturális és beruházási eh, alapot, tehát most lépnünk kell, és bizonyos módosításokat kell ebben a dossziében, ebben az anyagban megvalósítanunk. Tudom, hogy számos változás nem érintette Bulgáriát, illetve egyéb tagállamokat. Így az M plusz 3, M plusz 1-es szabályok módosítása. Most azonban szerintem nem csak Görögországra kellene figyelnünk, hanem más tagállamokra is, és legalábbis meg kéne próbálnunk válaszolni hogy ha holnap valaki felteszi ezeket a kérdéseket, akkor milyen választ adjunk. Tehát még egyszer én támogatom azt, hogy nyújtsunk segítséget, mégpedig minél előbb Görögországnak, de nem csak Görögországnak, hanem más tagállamoknak is, akik legalább annyira megszenvedték a válságot, mint Görögország. Köszönöm szépen. Elnök asszonynak nincs mikrofonja. Szeretnék csak két rövid megjegyzéssel élni. Úgy gondolom, hogy gyorsan kell lépnünk, és módosítás nélküli egyszerűsített, egyszerűsített eljárást alkalmazni. A néppárti kollégáknak a következőt szeretném mondani. A parlamentnek ebben az összefüggésben aktívabb szerepet kell játszania. Úgy tűnik, hogy eddig a háttérbe szorultunk, de az elkövetkező hónapokban mindenféleképpen meg kell vitatnunk ezeket a kérdéseket, és a trojkához képest a parlamentnek is aktívabb szerepet kell játszania. Az általános ügyek tanácsa úgy tűnik, hogy sokkal meghatározóbb szerepet játszik. Éppen ezért az, hogy most gyorsan lépünk, ez nem zárja ki, hogy erről a problémáról nem fogunk vitatkozni. Itt most arról van szó, hogy valamit most kell megoldanunk, a bizottság erre kér minket, és ne akadályozzunk meg már útjára bocsátott kezdeményezéseket. Tehát ez a parlament szerepe, és nem akadályozhatjuk meg a júliusi megállapodás alapján született javaslatot. Nyilván ez a bizottság javaslata, de nem szabad, hogy most ezzel kizárjuk a további vita lehetőségét. Mi is elkészíthetjük a saját memorandumunkat, megvizsgálhatjuk a görög problémát, hiszen ez nem pusztán görög probléma, Olaszország esetében és más út is hasonló következményekkel járt a válság, tehát általános európai szintű vitára mindenféleképpen szükség van a kiadásokkal, a beruházásokkal kapcsolatosan, a stabilitási paktummal kapcsolatosan, hiszen ez az egész európai helyzetet érinti. Éppen ezért a kollégákhoz fordulok, és azt kérem, hogy ezt a vitát majd folytassuk le, de ennek nincs köze ahhoz, amit most ma kell megtennünk. Még egyszer tehát ezt a jogunkat fenn kell tartani, hogy megvitassuk ezeket a kérdéseket. Mi parlamenti képviselők vagyunk, kapcsolataink vannak a bizottsággal és a tanácssal, úgyhogy meg kell vitatnunk, hogy mi a legmegfelelőbb módja az ilyen kérdések kezelésének. Ugyanis az elkövetkezendő hónapokban és években erre mindenféleképpen szükség lesz. Ha ezt elmulasztjuk, ez komoly hiba. Nyilván gyorsan kell lépnünk, de tartsuk fenn annak a lehetőségét, hogy általános vitára kerüljön sor. Blagovics úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szabad mozgás a közös valuta két nagyon fontos értéke az Európai Uniónak, és a közelmúltban a kohéziós politikák is nagyon hasznosnak bizonyultak. Tisztában vagyunk azzal, hogy a strukturális alapok kulcsfontosságúak a tagállami beruházások szempontjából, különösen ott, ahol a válság erőteljesen sújtotta az adott gazdaságokat. 2015-16-ban fokoznunk kell a támogatást Görögország felé. Éppen ezért az egyszerűsített eljárást, gyorsított eljárást kell alkalmaznunk, annak érdekében, hogy minél előbb beindulhassanak a beruházások Görögországban. Ezt teljes mértékben támogatni tudom. Az elmúlt időszakban már sokról, sokat vitatkoztunk a görög pénzügyi válságról, gazdasági válságról. Ma azonban egy menekült ügyi válsággal is szembenéznek a görögök, éppen e-, ez is indokolja a gyors fellépést. Tenka Borg úr, köszönöm szépen. Nistelrooy anyanyelvén szólok, hiszen biztos akarok lenni benne, hogy megért Meglep a néppárt álláspontja. Niszaroly úr kérdésére mi az agája a bizottsági javaslattal? Itt a módosítókról szólt, ugyanakkor viszont a normál eljárás támogatna. Én kérném, hogy a néppárt nevében válaszoljon ezekre a kérdésekre. Kék kártya. Sajnos kék kártyára kell korlátoznom a választ. Nem kívánok most válaszolni, majd talán a lezáró körben, az utolsó körben feljegyeztem a kérdését. Görögországot a trojka tevékenysége igen komolyan sújtotta. A jelenlegi bizottság és parlament is elismeri, hogy ez hiba volt. Másodszorban Görögország két kleptokrata dinasztia plusz a trojka áldozata, az ebből fakadó megtakarítások áldozata, Úgyhogy a jelenlegi helyzetben, ami rendkívüli, rendkívüli intézkedésekre van szükség, éppen ezért a gyorsított eljáráshoz kellene ragaszkodnunk, amit a bizottság javasolt, és ezt követően tárjuk fel a társfinanszírozási kapacitások problémáit, ami nem csak Görögország problémája. És végezetül egy buta kérdés. Nem igazán értem, hogy miért a legkülönbözőbb okok miatt a Front National és a Néppárt ellenzi a gyorsított eljárást. A választások eh, küszöbén áll Görögország. Miért küldik eh, az Európa melletti frakciók ezt az üzenetet eh, a görög választóknak? Románként és szociálisaként én maximálisan támogatom a bizottság javaslatát. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Monszkór úr. Tisztelt elnök asszony, Kedves kollégáim, az eljárásra nem szeretnék visszatérni, hiszen teljes mértékben egyetértek koordinátor asszonyommal, aki az én nevemben is szólt. Egyetértünk, hogy sürgősen lépjünk föl, úgy vélem, hogy meg kell menteni Görögországot, a forrásokat rendelkezésre kell bocsátani, és specifikus e, mechanizmust kell beindítanunk Görögország számára. Egy kérdésem lenne ugyanakkor. Öt évvel ezelőtt milliárdokat folyósítottunk Görögországnak. Politikai választott képviselőként fel kell tennünk a kérdést, meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan járjunk el annak érdekében, hogy ez a fontos összeg, amelyet majd szétoztunk, jó kezekben landoljon, hogy valóban a szenvedő görögök, a nehézségekkel küzdő görögök tudjanak jobban sáfárkodni ezzel a pénzzel. Ez aggaszt minket. Tiszteletben tartjuk és megbízunk, bármilyen kormány is kerül majd vezető szerepbe, de egy ö, ö, értékelő jelentésen ö, éves szinten szakaszosan lehessen visszatérni a megvalósításra, hogy nehogy újra cseberből vederbessünk, és megint az a helyzet alakuljon ki, mint a múltban. Köszönöm, Reininke asszony! Uh, Köszönöm, asszonyom. Köszönöm, biztos asszony, hogy ellátogatott hozzánk. Én sem szeretnék mélyrehatóan az eljárási vitába most belebocsátkozni. Az értékelési jelentés fontos, de a gyors eljárás az, amelyet teljes gőzzel támogatok. Ugyanebbe az irányba tenném én föl a kérdést. Nem csak azt kérdezzük meg, hogy a beruházásra mikor kerül sor, hanem mibe fektetünk, mibe ruházunk bele. Be. Július végén jártam Görögországban, helyhatósági ö, ö, képviselőkkel tárgyaltam, és valóban az administratív képességek a végrehajtás szintjén a strukturális alapok felhasználásával kapcsolatban hiányosak a technikai segítségnyújtási programmal kapcsolatban a bizottság hogyan kívánja a helyi hatóságok képviselőit támogatni a felhasználás megkönnyítésében. Bármennyire allokáljuk az összegeket, hogyan tudják valóban abszorbálni a helyi hatóságok kapacitásépítésen keresztül kell segíteni az időben megérkező összeget fenntartható projektekbe. Itt kell segítenünk a helyieknek a terepen. Nem csak a beruházásról beszélünk, hanem fenntartható, szociálisan pozitív módon kell jó projektekbe az összegeket fektetnünk. A bizottság képviselője a technikai segítségnyújtás részleteiről, ha lenne kedves beszámolni. Köszönöm, mondja elnök asszony, és Michel asszonynak adja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Sok minden elhangzott már, és eh, én alapvetően csatlakozom Kél asszony által elmondottakhoz eh, a szocialisták részéről. Ez a közös vita mindenféleképpen függetlenítendő az ideológiáktól, illetve a választási kampánytól. És szerintem semmi nem indokolja azt, hogy a választások eredményét megvárjuk ezzel a döntéssel. Itt egyes hozzászólók úgy tesznek, mintha itt valami ajándékról beszélnénk Görögország számára. Szerintem ebben a teremben már nagyon sokszor vitatkoztunk arról, hogy a strukturális alap forrásainak felhasználása mennyire hatékony, és többször megállapítottuk, hogy a az Európai Unió mechanizmusainak a határaiba ütközünk. És itt most egy olyan példáról van szó, ahol nem bonyolultan, egyszerűen tudunk eljárni. És egyetértek azokkal, akik más tagállamokról is szó lehet. Természetesen ez is átvihető ez a gyakorlat más tagállamok esetére is. És itt vitathatunk, vitatkozhatunk apró részletekről, ügyrendről, szabályozásokról, de minden esetre én jónak tartanám, hogyha itt az alapkérdésről vitatkoznánk, hogy hogyan tudjuk hatékonyan felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat. Kresszó asszony már júliusban az kérdésemre kifejtette, hogy Görögország számára nem történtek folyosítások, és éppen ezért most nem szabad befékeznünk ezt a folyamatot a parlament részéről hiszen a bizottság letett egy javaslatot, és fontos, hogy most már végre történjen valami. The next speaker... asszony, köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony és a biztos asszonynak is, hogy köztünk van. A bizottság javaslata nagyon jó és nagyon szükséges is. Nem szeretnék más országokról most vitát nyitni, valóban a végrehajtás gyorsítása a lényeg, a kohéziós politikák terepen való felhasználásáról van itt szó, sok ország szenved nehéz helyzetben léve, és hát bizony olyan rettenetes helyzet másutt azért még sincs, mint most Görögországban. A vitát erről majd más fórumon nyitjuk meg. Most azt szeretném kiemelni, hogy a 2007-13-as időszakban a javaslat az, hogy az előfinanszírozást egészen 100 százalékra emeljük meg. Ne felejtsük el azt sem, hogy a 100 százalékos jogosult projektfinanszírozásról van szó, és akkor Görögországnak kell átgondolnia, hogy hogyan biztosíthatja a nem támogatásra jogosult projektek körét. Az e iib és más intézményekre vár az a feladat, hogy átgondolja ezt az aspektust. Másrészt pedig 2007-13 perspektívájában azt is elmondanám, hogy a 2000, azaz javítja magát az előadó 2014-20-as időszak. Az előfinanszírozás összegét látjuk itt, a kiegészítő előfinanszírozásról beszélünk, de hogyan lehet segíteni, támogatni a végrehajtást a terepen? Hogyan lehet biztosítani, hogy Görögország valóban felhasználja majd ezt az összeget, hogy nem kell visszaadnia 2016. december 31-én az összeget visszafizetnie? Ez igen fontos. Gondoljuk csak át. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm. Kálvek úr. Köszönöm, elnök asszony, magam is. Nagyon rövid leszek. Koordinátorunk a legfontosabbat elmondta ezzel kapcsolatban. Sajnos. Sajnos hogy humanitárius támogatásra, segélyre, segítségre van szó, ez pedig megalázó. Kivételes segítségről van szó, akkor miért ne beszélhetnénk egy olyan támogatásról, amelyeknek az európai intézmények szabnak keretet. Ebben az összefüggésben, mivel itt az Európai Parlamentben cserélünk eszmét, támogatni szeretném német kolléganőnk által elmondottakat. Technikai és politikai síkon is rendkívül fontos, hogy ez alkalommal működjön a rendszer. Hogy ezúttal lehetővé tegyük a görög nép és a görög demokrácia valós szükségleteinek kielégítését. Ellenőrizni kell átolzéig ezt a támogatást, hogy újra nehogy beleszaladjunk abba a helyzetbe, hogy rosszul sáfárkodnak a pénzzel, elherdálják, vagy nem úgy használják föl, ahogy kellett volna. A bizottságnak biztosítania kell, hogy legalább negyedévesen vagy időszakosan jelentés szülessen arról, hogy hatékonyan kerülte elköltésre, beruházásra az allokált összeg. A forrásokat néha nem is lehet felhasználni, nem csak Görögországban. Nem lehet mindig a folyósított összeget felhasználni. Ilyen is megtörténik. Más országokban is megtörténhet ez. A játékszobályok ilyenek. Szükséges tehát, hogy segítsük azokat, akik a pénzt valójában fölhasználják, hogy odaruházzanak bele, ahol az intézményi hátteret erősítik, megjavítják. A regionális szakbizottság is fontos szerepet játszhat ebben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rodriguez asszony a következő a listámon. Én is köszönöm szépen, elnök asszony. Én Portugáliából vagyok képviselő. A megszorítások ö, tönkretették országomat, és szegénységbe ö, kényszerítették a népet. Kételjeink vannak azzal kapcsolatban, hogy a beruházások alkalmazása, végrehajtása milyen módon történik majd meg. Technikai segítségnyújtásra mindenképpen szükség van annak érdekében, hogy a megszorítások kontextusában hogyan is alkalmazzák, használják föl a pénzeket. Egyszerűsített beruházási rendszerre van szükség továbbá. Köszönöm. Bárki más a képviselők részéről kíván szót kérni? Van Nisztároly úr, tessék, szeretne válaszadási lehetőségével élni? Azon mm, gondolkodom el most, hogy az eljárással kapcsolatos határozatot hogyan hozzuk meg. Talán először biztos asszonyt szeretném én magam is használni. Elnök asszony, senki más nem kíván szót kérni, akkor én magam engedjék meg, hogy néhány szóval elnökként is hozzájáruljak az eszmecseréhez. Igen fontos ez a mai ö, ülés, még akkor is, hogy rendkívül ülésről van szó. Miért? Azért, mert megpróbáljunk ö, felelősségteljesen eljárni. És a, a ránk háruló kötelezettségünkön keresztül az európai problémákra gyógymódot találni, megfelelő módon. Mi támogatjuk az egyszerűsített eljárást. Mi nem támogatjuk az olyan eljárást, amelyet úgy zárunk le, hogy nem ellenőrizhető, hogy nincs módosításokra lehetőség, nem. Mi megpróbálunk eléggé hatékonyak lenni. Miért? Mert ha nem így lenne, Véleményem szerint túl sok időt vesztegetnénk, festérelnénk, és a parlamenti vitánk, eszmecserénk méreható, elmélyül, s aztán a politikai hatásából vesztünk, és az intézkedéssel nem támogatjuk eléggé a görög népet. Ez az én véleményem de egyetértek azokkal a kollégákkal is, akik kiemelték a parlament ellenőrző szerepét. És hogy a tanulságokat a különböző országok különböző helyzeteiből vonjuk le. Minden egyes üzenetet elkönyveltem, tudomásul vettem, és biztos vagyok abban, hogy a görögországi helyzet ellenőrzésére megoldást találunk. Ugyanúgy, ahogy a más további országokban folyó helyzeteket is tudjuk folyamatában követni, a szakminisztereket is felkérjük a regionális fejlesztési szaktárcák felelőseit görög részről is, hogy az ellenőrzés valóban lehetővé váljon. Biztos vagyok abban, hogy a biztos asszonytól azt fogjuk majd hallani, hogy a bizottság készen áll arra, hogy bármikor az intézkedések végrehajtásáról jelentést tegyen. Ez igen fontos szerep, hogy amennyire lehet gyorsítsuk a folyamatát, a döntéshozatal folyamatát egyrészt, másrészt pedig a hatékonyságát is a magának a határozatnak véleményezzük és nyomon kövessük. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani, és a biztos asszonynak adom meg válaszadásra a lehetőséget. Számos kérdés és javaslat hangzott el, biztosan a legátláthatóbb módon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon köszönöm ezt a hasznos vita lehetőséget és igyekszem választ adni a felvetett észrevételekre, illetve kérdésekre. Tehát először is nagyon köszönöm a mai vita lehetőségét, mert létfontosságúnak gondolom nem csak Görögország, hanem Európa egész szempontjából is igazuk van, hogy a cél az, hogy a források a reálgazdaságot érjék el, illetve a kedvezményezetteket. És ahogyan említettem, a görög hatóságok egy elkülönítési mechanizmus segítségével gondoskodnak arról, hogy a forrásokat kizárólag a kedvezményezettek érdekében lehet felhasználni. Az Európai Bizottság pedig arról gondoskodik, hogy minden új kifizetés is a kedvezményezettekhez jusson el, illetve a görög népet és a gazdaság fellendülését szolgálja. az Európai Parlamentben jó magam is dolgoztam 8 évig, tehát tisztában vagyok a parlament jogosultságaival. Önök határozhatják meg, hogy milyen eljárásban tárgyalják meg, illetve fogadják el a javaslatot. De ahogyan említettem, ezúttal rendkívüli helyzetről van szó, és nincs egyetlen más olyan tagállam sem, amely hasonló költségvetési helyzetben lenne, illetve nézne szembe hasonló problémákkal. Tehát Van Nisztároly úr felvetésére válaszolva, a görög hatóságok kialakították azt a különleges mechanizmust, amely gondoskodik róla, hogy a kiegészítő források valóban a kedvezményezeteket és a reálgazdaságot szolgálják, hogy oda jussanak. És természetesen a Regiszakbizottsággal együtt a jövőben tanácskozva adatokat cserélve én is elkötelezett vagyok ennek biztosítása érdekében. Ami pedig a trojkát, illetve az általános helyzetet illeti, a struktúrális alapok és a mechanizmus között nincsen közvetlen összefüggés. Tehát a bizottság éppen azzal a célral tette meg a javaslatát, hogy a struktúrás reformok megtörténhessenek, illetve minél gyorsabb legyen a helyreállás, a kilábalás. Remélem, hogy ezzel sikerült választ adom a kérdéseikre. Valamennyiüknek köszönöm szépen a támogatást. Krélasszony arról beszélt, hogy mennyire sürgős és fontos ez a döntés. Azt gondolom, hogy a 2007-13-as időszak lezárása szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy ezt a sürgősségi intézkedést meghozzuk és bevezessük, hiszen 2007-13 egy olyan lehetőséget jelent, amely mm, legyen szó bármilyen kis lehetőségről. Önök is tudják, hogy 2015. decemberében lejár ez az időkorlát, és október is késő már, de mégiscsak segíti a hatóságok munkáját egy gyors intézkedési körben. Senki nem beszélt annak a következményéről, hogyha nem fogadják el a javaslatot, de azt gondolom, hogy nagyon súlyos kihatásokkal járna az el nem fogadása. Görögország nagyon sok forrást veszít, másrészt nagyon sokat kell, hogy visszatérítsen, tehát tovább romlik a likviditás. Mondok egy példát, például 95%-ban elkészült egy autópálya, nincs meg az 5 ami szükséges lenne a társfinanszírozásra, leáll a beruházás, és hogyha decemberig nem készül el, tehát idén 2015 decemberig, akkor vissza kell, hogy térítsék az Európai Bizottságnak a forrásokat. Tehát ez is jelzi, hogy ez milyen veszélyeket jelent, nem csak a, az előző, hanem a jelenlegi új programozási időszakra is. Tehát ez egy likviditási támogatás a görög gazdaság számára, amely garantálhatná a még futó programokat, illetve lehetővé tenné az új programok elindítását. Tehát ezért is mondom, hogy közös fontos szempontunk a reálgazdaság fejlődésének az elősegítése e javaslat keretében. Röviden szeretnék néhány kérdésre is válaszolni. Az Eurócsúcs júliusban, ahogy említettem, kiegészítő javaslatot tett, az a 30 millió, ami ott javaslatként szerepel, a jelenlegi kötelezettségvállalásokon felüli. Tehát görög részről az euró csúcson, tehát vállalások feletti. Ilyen módon remélünk hozzájárulni a görög stabilitáshoz illetve az európai stabilitási mechanizmus eh, létrejöttéhez. Ez az említett 35 eh, millió, az az MFF része, a struktúrás alapokból jön 20 millió, illetve a fiatalok munkanélkülisége ellen hm, keretében, valamint a legrászorultabbak európai támogatása eh, formájában, illetve az európai mezőgazdasági alap a gazdák támogatása és a szolidaritás keretében biztosítja a maradékot. Tehát szerettük volna előrehozni a forrásfolyósítást. Összehasonlítva a normál ügymenettel. Mindenkinek köszönöm, hogy hangsúlyozta mennyire sürgős dologról van szó. Omázsi úrnak külön köszönöm, hiszen Görögország nem élhet a felkínált lehetőségekkel, hogyha a javaslat nem lép időben életbe. Tehát ezért is szeretnénk minél gyorsabban Görögország rendelkezésére biztosítani, vagy bocsátani a forrásokat, hogy a növekedés, illetve a munkahelyteremtés megvalósulhasson. Tehát a likviditás érdekében kell szolidaritást tanúsítanunk, így tudunk segíteni a görög gazdaság kilábalásán. És azt gondolom, hogy nagyon érzelem gazdag hozzászólást hallhattunk öntől, önöktől, és a téma valóban indokolja ezt. Görögország egyedi helyzetben van, tehát eltérően más tagállamoktól, tehát az európai források felhasználási képessége országonként eltér, és ahogyan önök is emlékezhetnek, a hatékonyabb végrehajtást szorgalmaztam, és nyolc országot jelöltem meg, amelyekről már most látszik, hogy sajnos nem tudják a forrásokat hasznosítani a 2007-13-as időszakban. Ott a forrásvesztés veszélye áll fenn, de Görögország ez tavaly novemberben még Görögország még nem volt ilyen helyzetben, amikor ezt a felmérést készítettem amikor hivatalba léptem, Görögország nagyon jól állt, 90%-ban hasznosította a forrásokat, most pedig csak nem 95%-nál tart. Tehát igazából nem a végrehajtást kell hatékonyabbá tenni, hanem a gazdasági válság hatásait kell kompenzálni. Forrást kell biztosítani, és ez csak úgy történhet meg, hogyha rendkívüli intézkedéseket elfogadjuk. Mindenkivel egyetértek, hogy a Demátó asszony, Brál úr, Belaki úr, Prezodet asszony, mind elmondták, hogy a többi országot is figyelembe kell venni. Az egyeztetésünknek a célja, hogy Görögország növekedési pályára állhasson, illetve kilábalhasson a válságból. Ehhez beruházási terv kell. Az Európai Struktúrális és Beruházási Alapok pedig valóban eddig is katalizálták a beruházásokat, a magánberuházást, illetve a görög állami beruházásokat is. Ahogyan tudják, a válság során az alapok részvétele helyenként elérte a 85%-os arányt az EU, illetve nemzeti arányt tekintve. Tehát azt gondolom, hogy az EU nagyon sokat enyhített már is a válságsújtató országok helyzetén, ez különösen érvényes Görögországra. Most már 34 éve EU tag Görögország, tehát több mint 73 milliárd eurót fektettünk be a görög gazdaságba, illetve további 20 milliárd áll rendelkezésre, kizárólag a struktúrás alapok keretében. Tehát a csatlakozás ott a 73 milliárd, plusz a következő programozási időszakban 20 milliárd. Ez az összeg. Tehát még készen állunk, a görög hatóságok szintén folytatják az előkészítést, nem irányíthatunk mindent Brüsszelből, ahogy önök is tudják, a vonatkozó rendeleteket kell betartaniuk a, az országoknak, a tagállamoknak, és a 2020-as célokat kell, hogy figyelembe vegyék az innováció, a kutatás, a kommunikáció, illetve az energiahatékonyság, város, városfejlesztés és a társadalmi befogadás témakörökben. Tehát ezeket a célkitűzéseket kell a realitások nyelvére lefordítani a Görögországnak megfelelő eljárásban. És az a cél, hogy minőségi beruházások történjenek, valósuljanak meg a forrásokból. Ahogy említettem, 35 évre tekintett vissza a különböző programok végrehajtás, és mindenki, aki járt Görögországban, láthatja, hogy milyen változást hozott a reálgazdaságban ez az időszak. Én négy napot Görögországban töltve meglepetéssel állapítottam meg, hogy néha nem beszélünk eleget arról, hogy mi mindent teszünk a tagállamokban, illetve a tagállamok érdekében, hogy a fejlődésüket segítsük. De aki járt ott a 80-as években és készített fotókat például, láthatja, hogy ja, mintha egy másik évszázadban járnánk. Done with uh, European funds in, not only in... Tehát igazán büszkék lehetünk, hogy az európai források nem csak Görögországban, hanem minden tagállamban milyen változásokat értek el. Mondok egy példát. A, van egy óriási híd, amely a Peloponnesoszokat összeköti a szárazfölddel, ez is európai pénzből épült, sok-sok kórház, új iskolák, az aténi metró, sok százezer aténi vesz igénybe az európai forrásból épült metró hálózatot, és 5 milliárdot fektettünk be ebbe az új állomásba. Elmondtam én ezt egy görög újságírónak is, aki azt válaszolta, hogy hát igen, kaptunk némi európai pénzt, és erre én azt feleltem, hogy nem némi pénzt, hanem sok-sok milliárd jött az Európai Uniótól hogy ne is szóljunk a víztisztító típusú beruházásokról és másokról. Ez csak néhány kiragadott példa, amely az EU-nak köszönhető Görögországban. És ahogy említettem, teljes mértékben egyetértek, hogy valóban újabb eszmecserét kell majd tartanunk, más tagállamok helyzetét is tekintetbe véve, de hangsúlyozom, hogy itt most egy egyedi, sürgető helyzettel állunk szemben. Tehát nincs másik tagállam, amely a görög állam költségvetéséhez hasonló helyzetben lenne. És az intézkedéseink, a javaslatunk pont ennek a rendezését szolgálják, illetve helyezik kilátásba. Elősegítve a konkrét beruházásokat ezek megvalósítását a terepen. Kocolino úrral, illetve másokkal is egyetértek ugyanakkor, mindenkivel egyetértek, aki arról beszélt, hogy szélesebb egyeztetésre van szükség. Minden tagállam helyzetét figyelembe véve ebben a témában. Hát köszönöm szépen! A technikai segítségnyújtásról szeretném még elmondani, hogy biztosíthatom önöket, hogy a szolgálataim, illetve a regionális főigazgatóság szorosan együttműködik az irányító hatóságokkal a hatékony forrás hasznosítása érdekében. Már küldtünk is szakembereket a főigazgatóságból, hogy a gazdasági minisztérium szakembereit segítsék a beruházások előkészítésében, közbeszerzési ügyekben. A Juncker terv, Juncker terv végrehajtása és egyéb témakörökben. Az administratív kapacitás, ahogyan tudjuk, sokszor fontosabb, mint a pénz. minden tagállamnak fokoznia kell az administratív kapacitását, illetve tovább kell fejlesztenie a rendszereit, például a csalás ellenállást, a csalás tűrést a rendszerekben fokozni kell. Aztán ezeket a feladatokat a közös munkacsoportunk eh, segíti, illetve eh, készíti elő az Európai Bizottság és a görög hatóságok együttműködése folyamatos. A struktúrális reformok támogatását biztosító szolgálat a bizottság részéről egy további csatornát jelent a görög hatóságokkal való együttműködésben. A célunk tehát, hogy gyorsuljon a végrehajtás, hogy valóban elérjük a görög polgárokat, mint kedvezményezetteket az eredményekkel. És ami a végrehajtást illeti, ez gyakorlatilag szinte kizárólag a tagállamok feladatköre és felelőssége, hogy a beruházások hogy valósulnak meg. Segíteni szeretnénk ez a gyors tőkeinjekcióval. Az a célunk, hogy valóban gyorsan elkészülhessenek a beruházások. Társjogalkotóként nyilván egyetértenek önök is az Európai Parlament részéről, hogy erre szükség van, és a tanácsa együttműködésben ez megvalósulhat. Aztán most pár szóban a humanitárius válságra is szeretnék kitérni. Nagyon jól tudjuk, hogy egy kritikus, illetve egy kényes kihívásokkal nézünk szembe eltéren. Annyit szeretnék elmondani, hogy a kohéziós politika a társadalmi integrációt már eddig is sok helyen segítette a bevándorlók életét javítva. És én a humanitárius válságsújtató országoktól kezdve eh, Berlinnek a különböző kerületeit tudnám említeni, részben jártam is ezekben, ahol komoly erőfeszítésekkel igyekeznek integrálni a bevándorlókat. Mielőtt visszajöttem volna, eh, pontosabban amióta visszajöttem a nyári szabadságról, az eltelt négy napban a regionális főigazgatóságon nagy vitákat tartottunk. Levontuk a tanulságokat a múltbeli történésekből, illetve rögzítettük, hogy amennyiben egy tagállam igényli, a különböző tengelyeket átcsoportosíthatjuk, és befogadó állomásokat, illetve menedékhelyeket, lélektani támogatást, pszichológiai kezelést biztosíthatunk, illetve forrásokat ezekhez a szolgáltatásokhoz. A 2014-20-as időszak kulcs azt gondolom az integráció lesz. És ahogyan említettem, egyes tagállamok már fel is használták az integrációs forrásokat, Ol- Olaszország például. A Sikuretsa program keretében 2007 és 2013 között több mint 100 befogadó állomást építettek európai forrásból a legérintettebb eh, puliai, katániai, eh, szicíliai eh, régiókban. Görögország nem kért például az utóbbi programozási időszakban ilyen forrásokat bevándorló integrációs célra. Ez minden tagállamnak a saját feladata, hogy igényelje a forrásokat, és hát eseti jelleggel bíráljuk el ezeket az igényeket. És az ERFA, illetve a regionális fejlesztési alapterhére nagyon sok forrást fordítunk a bevándorlók integrálására. Hollandiából tudnék példákat mondani, egy jordán hölgy például Jordán termé- Jordániából származó termékeket forgalmaz, és a családját el tudja ebből tartani, és tisztes jövedelmet biztosít magának. Nagyon sok országban támogatjuk a, az induló beruházásokat, hiszen itt magasan képzett emberekről van sokszor szó, tanárokról, orvosokról, és az, az ERFA, illetve a szociális alap forrásaiból azt gondolom, hogy tudjuk őket támogatni de még vannak feladataink a határon átnyúló integrációs programok támogatása terén például. Többen önök közül ott lesznek, azt gondolom, Strasbourg után Luxemburgban a következő két hét során a határon átnyúló, illetve interregionális programok működésének a 20. évfordulóját fogjuk ott ünnepelni az Európai uniós programok belső nézetből lesz az egyik téma, illetve az előcsatlakozás, illetve ERFA támogatások, Szerbia, a Macedónia, volt Jugoszláv köztársaság, illetve a tagjelölt államok támogatása szintén kiemelt téma lesz. Ezek az országok is komoly forrásokat kapnak és fordítanak a migránsok integrálására. Köszönöm szépen a vita lehetőségét, és az ülésszak kezdetén sikeres munkát kívánok Önöknek, illetve sok sikert a jövő heti plenárishoz is. Nagy örömmel várom a további együttműködést. Ahogyan említettem a, az elején, visszajövök ebbe a körbe, hogy az intézkedések végrehajtását értékeik, nem csak Görögországot tekintve. 2016, hogy tudják, kritikus év, az első év lesz, amikor közvetlen eredményeit tapasztalhatjuk a rendeleteinknek hogy mit jelentenek a gyakorlatban a tagállamokban. Köszönöm szépen, sok sikert! Thank you very much, Commissioner. I think... Köszönöm szépen, biztos asszony a válaszokat külön köszönjük. Van-e még valami Van Disteroy úr részéről? Köszönöm szépen. A Regi Szakbizottság ülése nagyon fontos volt, és fontos, hogy bizonyos konklúziókat megfogalmazzunk. A bevezetőmben már elmondtam, hogy a néppárt a normál eljárás részesíteni előnybe a tartalom miatt, a parlament szerepét kell figyelembe vennünk még egy ilyen vita esetén is. És az egész vita abban erősített, ugyanebben erősített meg néhány kollega megjegyzése. Valóban mindenféleképpen támogatjuk azt, hogy minél gyorsabban megvalósuljon a csomag, beinduljanak a beruházások, a prefinanszírozás. Ha azonban a saját szerepünkkel nem foglalkozunk, akkor a regiben miért jelölünk ki egy állandó Görögországért felelős jelentéstevőt? Ha ugyanis közvetlenül a kedvezményezének gyorsan gyújtunk segítséget, ez egy plusz-plusz, én ezekben hiszek, de a mi szerepünk mint parlament, az kell, hogy legyen, hogy aki a parlament részéről nyomon követi az eseményeket, és a bizottság elé terjeszt bizonyos dolgokat, most itt egy konkrét jelentéstevőről beszélek, vagy az ön javaslata. Szerintem ez egy egyedülálló lehetőség a szakbizottságunk előtt, hogy egy levélben, vagy bármi egyéb formában hangsúlyozzuk ezeket a dolgokat. Nem mondhatjuk, hogy a parlament rögtön rábólintott az egyszerűsített eljárásra, ugyanis nekünk is megvannak a saját szempontjaink, és e tekintetben vannak kételjeink. 2016-ra vonatkozóan fontos, hogy tudjuk, hogy ezeken a, ezekről a pontokról vitatkozni fogunk, és mi is kezdeményezzünk, ne csak a bizottságra támaszkodjunk. Tehát ha ezt figyelembe vesszük, és a többi koordinátorra is tekintek, egy speciális helyzetről van szó, speciális fellépést igényel, és lehet, hogy plusz tevékenységre van szükség annak érdekében, hogy biztosítsuk az eljárás. akár egy speciális levél révén, vagy egy konkrét meghatározott raportőr kinevezésével. És mint ahogy már említettem, figyeljünk oda arra is, hogy a tanácsban mi történik. Ha ugyanis a tanács módosítókkal áll elő, akkor nyilván ezekkel foglalkoznunk kell, nem lehet, hogy csak pusztán lenyeljük ezeket. Éppen ezért támogatnám én a normális eljárást, még akár rendkívüli ülések összehívásával is. Minden esetre nyilván a néppárt követi a többség véleményét vagy döntését, de ezek a fenntartásai, mint ahogy már jeleztem. Köszönöm. Mint ahogy már az elején elmondtam, Görögország és más országok esetében a bizottság későn hozta meg a kezdeményezést a források felhasználására vonatkozóan. A görögországi memorandum és program kapcsán már elmondtam a véleményemet, de most ezt ne keverjük össze a most hozandó intézkedésekkel. Már az elején is elmondtam, hogy mi egy olyan eljárást támogatunk, ami gyors, sürgős eljárásra van szükség, és a rendeletnek is erről kell szólnia, ezt javasolja a bizottság. Az azonnali eljárás gyakorlatilag egy padhelyzetből segítené ki Görögországot és e, ezért van szükség az azonnali lépésre. Ezt már a plenárison is elmondtam, illetve most közvetlenül is a biztos asszonynak, tehát egyszerűsített eljárásra van szükség, és ezt a néppárt kolléga felé is intézem. Nyilvánvalóan minden megjegyzést figyelembe kell vennünk, párbeszédet kell folytatnunk, változtatni kell a stabilitási paktumon, a hiány számításon, és minden országot olyan helyzetbe kell hozni, hogy megfelelően felhasználják a forrásokat, és megfelelően megvalósítsák a beruházásokat. az Európai Parlament felügyelete alatt itt nem egy külön intézkedésről van szó Görögország esetében, viszont itt most gyors és egyszerűsített eljárásra van szükség, hogy minél előbb lépni tudjunk. Mint ahogy említettem, szerintem a bizottság nem elég gyorsan lépett. Novákova kolléga 30 másodpercben. Én ugye nem vagyok orvos, én azt gondolom, hogy nem csak Görögország esetében, hanem minden kohéziós politika forrásból kedvez, forrásokat kapó országon segíteni kell. A normális eljárások túl időigényesek, túl hosszúak, túl bürokratikusak. Éppen ezért arra kérem önt nyomatékosan, biztos asszony, hogy tegyen meg minden lehetőt annak érdekében, hogy az egyszerűsített eljárás, a gyorsított eljárás valósuljon meg, és a bürokráciát minél előbb számoljuk fel. Krell asszony, és ez az utolsó hozzászólás, igen, nagyon rövid leszek. Ha jól látom, akkor minden frakció ma a vitában abban egyetértett, hogy egyszerűsített eljárást kell alkalmaznunk van Nistelrooy úr eh, javaslatát én eh, tudomásul veszem, valóban a következő ülésen vitassuk eh, meg, hogy mit tudunk még tenni az egyszerűsített eljárás kapcsán, hogyan tudjuk ezt az egész folyamatot felülvizsgálni. Tehát ezt mindenféleképpen most meg kell állapítanunk, és így kell megkezdenünk a munkát. Köszönöm szépen. Rendben, köszönöm. Nos, tehát ez a lényeg. A vitát követően elnökként én azt javasolom, hogy döntsünk az egyszerűsített eljárás mellett. A szabályzatunk, a parlament szabályzatának 50. egyes bekezdése szerint, ami kimondja, hogy jogalkotási aktus tekintetében az elnök javaslatot tehet módostás nélküli jóváhagyásra, ha a bizottság tagjai 10%-ánál többen nem ellenzik ezt, és a javaslat jóváhagyásáról a 150-es szabály szerint ad tájékoztatás a kettes és a négyes bekezdés értelmében. Ez a jelenlegi állás szerint a mi szakbizottságunkban öt tagot jelentene, ellenzi-e valaki az egyszerűsített eljárást? Tehát csak azt szeretném látni, hogy ellenzi-e valaki a javaslatot? Nem. Egy tartózkodás egy tartózkodás. Öt tiltakozás ellen szavazatra lenne szükség, egy tartózkodás volt, tehát akkor szavazzunk. Nem, akkor mégsem. Nem kell szavaznunk. Rendben, tehát akkor így egyértelmű ez az eljárás mindenki számára, mindenki egyetért. Akkor rendben, köszönöm szépen, nagyon köszönöm, hogy ilyen gyümölcsöző munkát végeztünk ma, és kellemes ülést kívánok, seventeen én találkozunk újra.